Kedves kollégák, kérem, hogy foglalják el helyüket, hogy akkor e, tovább folytathassuk az együttes ülését a e, Költségvetési Bizottságnak és az ECON szakbizottságnak nagy örömmel Herver úrral együtt fogok elnökölni, mert Galtieri úr kimentette magát. Tehát most a, az európai stratégiai beruházási alap kibővítésének kérdéséről lesz szó. Ferber úr, vannak-e észrevételeik, mielőtt a társjelentéstevőnek megadnám a szót? Kettes kollégák, hogy találtunk időpontot erre az együttes ülésre. Egy kicsit nehézkes volt, de ugyanakkor mégiscsak helyt kellett ennek adni. Nagyon örülök, hogy azonnal azzal tudjuk kezdeni, hogy két jelentéstevőnknek adunk szót 5-5 percben. Az én listám szerint Udo uh, kezdi. Jól gondolom ezt? José Manuelnek át tudom adni, hogyha ő gondolja. Jó, hát akkor ön kezd. Vasárnapi pártkongresszus után értem. Köszönöm, elnök úr, társelnök úr, én energiákkal teli vagyok, úgyhogy elkezdem. Kedves képviselőtársaim, köszönöm szépen, hogy itt összegyűltünk, és időt találtunk arra, hogy az FC2-vel foglalkozzunk. Köszönöm Hozé Manuelnek, társelőadómnak a munkát. Az FC1-nél megszokott módon, nagyon kollegiális módon tettünk kísérletet arra, hogy önöknek egy eh, izgalmas dokumentumot terjesszünk elő, várjuk az önök módosítóit, arra biztatom önöket, hogy javítsák, tökéletesítsék a szöveget, ahol erre lehetőség van. Természetesen köszönettel tartozom a szolgálatoknak is, akik szokatlanul, nagyon gyorsan és konzekvensen segítették a munkánkat, és így eh, biztosították azt is, hogy minden nyelven rendelkezésünkre áll a szöveg, és így nem csak angolul vizsgálhatják a szöveget, hanem a mindenkori anyanyelvükön is ö, módosító indítványokat nyújthatnak be, semmilyen fajta korlátozáshoz nem kell igazodniuk. Mi vezetett bennünket? Hozi Manuel Fernández és engem abban, hogy ezt a szöveget ilyen formájában elkészítsük az önök számára. Nos, az az alapvető gondolat vezetett, és az a régi célunk, hogy az európai beruházási hiányt akarjuk kipótolni, és azt szeretnénk, hogy az Európai Unió a polgárok jövőjébe ruhazzon be. Úgy gondoljuk továbbra is, hogy az FC1-ről szóló jogszabályok jók voltak, de a végrehajtás egy, egyik-másik gyakorlata kapcsán kételyek merültek fel bennünk, és ezért igyekszünk a végrehajtást javítani javaslatainkkal. Mely pontokat kell kiemelni? Egyrészt a kiegészítőség, vagy az addicionalitás fogalma. A gyakorlatban az Európai Beruházási Bank az addicionalitást túl technikai módon határozta meg, a Special Activity kategóriába tartozó kategóriák. Ezek voltak éppen ez egy matematikai konstelláció, amely egy pénz technikailag kockázatos termék kiszámítására vonatkozik. Nos, mi az FC1-re visszahivatkozunk, és meghatározzuk a addicionalitás kritériumait, illetve hát ez már az FC1-es jogszabályban szerepel. Az FC1 alapvető célkitűzésé szólnak erről arról, hogy milyen szakpolitikai területekre lehet használni a pénzt, milyen gazdasági és társadalmi haszonnal kell, hogy járjon a beruházás, és ezen szempontokat próbáljuk még jobban kidomborítani az FC2 jogszabálytervezetben. Nem a bizottság earmarking vagy pántlikázási javaslatát követjük, hanem sokkal inkább azt mondjuk, hogy az ENSZ fenntartható fejlesztési menetrendje kell, hogy meghatározza azt a keretet, hogy mely projektek tekinthetők célra vezetőnek, amelyeket az FC egy keretén belül kell próbapadra tenni. Az eredményjelző táblát, vagy scoreboardot még nagyobb szerephez szeretnénk juttatni, és így lehet világosra tenni, hogy mely projektek milyen sorrendben kerülnek javaslatra, azért, és így elkerülhetjük azt, hogy első helyen német autópályákat kelljen finanszírozni. A, ezek gyakran az efsi ből olyan programokat finanszíroztak, amelyeket a magántőkén szívesen finanszírozott volna. Éppen ezért arra kell koncentrálnunk, hogy a kiinduló jogszabályban meghatározott prioritásokat jobban figyelembe vegyük. Úgy gondoljuk továbban, hogy az FC-nek még nagyobb nyomatékkal kell egy beruházás kockázatos részeit vállalnia, hogyha azokban a régiókban akarunk hatást elérni, ahol kevés tőke áll rendelkezésre, akkor társfinanszírozóként akár regionális támogató bankok ezek, fejlesztési bankok ezek, akár az államok vagy a régiók, nem szabad őket túlterhelni, hanem az FC fontos, hogy abban a szerepben legyen, hogy a társfinanszírozást ellássa. Voltak éppen tehát az FC és az EBB keretében egy filozófiai változást akarunk elérni. Arra a kérdésre, hogy az EFSZ-t hogyan kell koordinálni, hogyan kell a tevékenységét szabályozni, nos, ez is egy nagyon fontos téma, Számunkra az fc egynél elvetett témára szeretnénk visszatérni, jelesül, hogy kibővítjük a steering boardot az Európai Parlament által delegált képviselővel. Ez a steering board, vagy irányító testület egyhangú döntést kell, hogy hozzon, ahol erre nincs lehetőséget, világos szabá- szavazati mechanizmusra teszünk javaslatot. Világos adópolitikát akarunk elérni, és azt is akarjuk, hogy a nemzeti öm, finanszírozási bankok és a regionális fejlesztési bankokat jobban be lehessen vonni, Azaz voltak éppen az EFSZ-t fittebbé akarjuk tenni, az kihívásokat jobban megválaszolóbbá akarjuk tenni. Ezzel zárom is mondandómat, és a kollega biztos majd arról beszél, hogyan lehet ezeket a legjobban a régióban alkalmazni. Köszönöm szépen, megadom José Manuel Fernándesnek, a másik előadónak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a társjelentéstevőnek és valamennyi árnyékjelentéstevőnek is a munkáját. Köszönöm a kitűnő együttműködést, amit sikerült megvalósítanunk, és ami lehetővé tette az Európai Beruház, Stratégiai Beruházási Alapnak, és amelyik éppen csak, hogy elkezdte gyakorlati tevékenységét, hogy igazán sikeressé válhatott. Fontos volt az, hogy meghaladjuk a, meghaladtuk a reményeinket is. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy még nincs mit javítani a, ezen az alap az EFSZ-n. Különösen az addicionalitás tekintetében a földrajzi megoszlás, illetve az ágazatok közötti megoszlás vonatkozásában. Ez egy eszköz, amelyik egy igazi többletet adott Európának, és biztosak vagyunk abban, hogy ez lehető fogja, lehetővé fogja tenni, hogy újabb pénzeszközökhöz jussunk. Ez önmagában nem segít segíti a munkahelyteremtésében, segíti a KKV-knak a növekedését, a megerősödését. De valamennyien egyetértünk abban, hogy voltak hiányosságok a beruházások tekintetében. Egy ilyen jellegű eszköz rendkívül fontos, és a továbbiakban is létfontosságú meghatározó lesz. Amire most szükség lenne az az, hogy a tanácsadói tevékenység, ami segíteni a beruházásokat, az jobban kihasználásra kerüljön valamennyi szinten. Erre vannak javaslataink, hogy jobban tudjuk segíteni minőségileg és mennyiségileg is ezt a platformot. Arra is szükség van, hogy átjárókat építsünk a nemzeti és a regionális hatóságok között a pénzügyi beruházási területen. Nagyon gyakran több nemzeti struktúra is van, amivel együtt kell működni. Az alap nem tudja a kohéziós pénzeket helyettesíteni, mert ez egy azzal komplementári jellegű szinergiákat kell létrehoznunk az EFSI és a strukturális alapok között. A platformok mindenképpen alapvetően fontosak az ilyen szinergia kialakításához, és a kis projekteket is figyelembe kell vennünk. Egy kicsit ezek háttérbe szorultak, az addicionalitás az fontos, de nem, ugy, a, nem ugyanazt jelenti az addicionalitás valamennyi régiónak. Ugyanannak a projektnek nem ugyanaz a hatása van e, e, tagállamonként, vagy adott esetben még e, tagállamon belül különböző régiók között sem. Ami a foglalkoztatást illeti, a, fogyaszt, a foglalkoztatásra gyakorolt hatás. Ez egy olyan ö, terület, aminek mindig prioritást szeretnénk adni finanszírozási szempontból fontos, hogy az intézmények tiszteletbe tartsák a kötelezettségvállalásukat, vonatkozik ez a tanácsra, a bizottságra is, és azt szoktuk mondani, hogy ez a nem fogja befolyásolni a már meglévő kötelezettségeket, és fontos, hogy ezek teljes mértékben tiszteletben tartásra kerüljenek. Meg kell erősíteni a garanciákat. Hogyha 400 ezerről 500 ezer euróra térünk át, akkor nem szabad, hogy ez a ö, Horizont 2020 vagy egyebek is csorbuljanak, akkor új pénzre is szükség van a garancia alaphoz. Ez az, ami lehetővé teszi, hogy az 500 milliárd euró mobilizálhatóvá váljon. hogy az FC ö, sérti-e a Connecting Europe ö, programot, remélem, hogy nem, ami erre az összekapcsolási célra volt előirányozva, azt tulajdonképpen csak átcsoportosításra, áthelyezésre kell, hogy kerüljön a támogatás vonatkozásában. Hát tulajdonképpen ez az a javaslat, ami előttünk áll, és természetesen várjuk az önök módosító indítványait. amennyiben a tanács kívánja, júniusig egy új európai eszközzel rendelkeznénk, ami támogatást nyújtana. Köszönöm szépen, és akkor most kezdjük az ECON szakbizottságával, majd pedig a néppárti árnyékjelentéstevővel. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, meghallgatva a társelőadók szavait, azt gondolom, hogy teljesen egyértelművé vált a helyzet. Hogyha a bajnokok ligájában szeretnénk játszani a stratégiai beruházások terén, akkor az FC 2.0 nem lett kozmetikai, tehát nem szólhat egyszerűen csak arról, hogy több pénzt akarunk felhasználni. Minden területen hatékonyabbá kell tenni, és tökéletesíteni kell a működését. Az előttünk fekvő jelentés tervezet sokat vállalt, és összességében jó irányba mutat. Jónak tartom, hogy a kiegészítő jelleget meghatározza, és a platformhoz köti, illetve az Európai Tanácsadói Hálózathoz, átláthatóbbá teszi, hogy mely projekteket kell majd finanszírozni. Továbbfejleszti az eddigi tapasztalatok fényében a struktúrákat is. Tehát azt gondolom, hogy jó irányba mutat, de fontosnak tartom, hogy teljes körű értékelést végezzünk. Három alapelvet kell figyelembe vennünk. Az FC színvonalas beruházásokat kell, hogy támogasson, amelyeket egyébként piaci alapon nem lehetett volna megvalósítani. Tehát fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy az adott beruházás mely tagállamban megvalósítandó, és milyen kockázati profilt vet fel. Bulman úr ezt többször is megfogalmazza a jelentésben. Vagyis a beruházásnak a kockázati profilja nem azonos a tagállamnak a kockázati profiljával. Erre kell megfelelő eszközt találnunk, amely ezt ki tudjuk értékelni. Gazdaságilag életképes kell legyen az FCI által finanszírozott beruházás, illetve a kiegészítő jelleget kell biztosítania. A magántőke mozgósítási feltételnek is meg kell, hogy feleljen. Az eddigiekben az FC keretei között harmadik országgal nem volt egyetlen határon átnyúló együttműködésünk sem, és ez is egy szükséges bővítés. Elnök, ragaszkodom az időkeretekhez, árnyék előadónként két perc áll rendelkezésre Rubiá képviselő kapja meg az SND frakció részéről a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Múlt héten már tartottunk egy eszmecserét az FC végrehajtásáról szóló jelentés ügyében, és az értékelésünk alapján fogalmazódott meg számos észrevétel itt az FC 2.0-val kapcsolatban, az FC 1.0 tapasztalataira épültek az értékelési szempontjaink. Egyértelműen meg kell fogalmazni, hogy milyen ismérvek mentén végezzük el az értékelést. Nagyon fontos a kommunikáció. Az EFSZ-nek hatékonyan kell működnie, Hogyha a megfelelő projekteket egyszer megfinanszíroztuk, akkor tudatni kell, hogy az unió áll ezek mögött. És sokszor ez nem is látszik. Gyakran az emberek nem tudják, hogy itt európai pénzek felhasználásával készült el egy beruházás, tehát erről kell tájékoztatást nyújtani. Aztán a projektek ügyében több kritériumnak kell megfelelni, és nagyon fontos a kiegészítő jelleg, mert sokszor nem értjük, hogy milyen indokkal finanszírozunk egy konkrét beruházást, mert hogy nem kapunk megfelelő tájékoztatást a beruházásról, és ezért vetődnek fel különböző kételyek. Aztán a tereptapasztalatokat kell figyelembe venni a projekteknek a megvitatásakor, és az EFSZ-re jogosult beruházások kapjanak csak támogatást. Fernandes úr felhívta arra a figyelmet, hogy különös hangsúlyt kell fektetnünk a kis beruházásokra. A követelmények labirintusában ezek közül nagyon nagy többség elakad, mert nem tudnak megfelelni az előírásoknak. Az ESZI egy tapasztalatai alapján elmondhatom, hogy az Európa 2020, illetve a célrendszer visszaköszönt az EFSZ-n belül, és nagyon jó, hogy ez megmaradt a második fordulóban is. Miért találnánk ki új célokat a magunk számára, amikor az Európai Unió ezeket már eleve kitűzte, azt kellene elérni, amit elhatároztunk. Köszönöm szépen, elnök. Az ECR Econ tagjaként Anne Lunz kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, illetve elnök urak, hogy pontosabban fogalmazzak, az EFSI meghosszabbításáról tartunk eszmecserét, illetve ennek a pénzügyi forrás bővítését taglaljuk. Elmondtam többször, de hangsúlyozom újra és újra, hogy jó beruházás támogató eszköz az FC, de nem egy csoda eszköz. Tehát jobb beruházási környezetet kell az Unióban létrehozni, strukturális reformokkal le kell építeni a beruházásokat, gátló akadályokat, és a belső piacon aktív hatékonyabb jogalkotást kell megvalósítanunk az Európai Bizottság részéről, az administratív terheket és bonyolult folyamatokat pedig egyszerűsíteni kell. Tehát az EFSI képes elősegíteni a beruházásokat, de ez nem egy beruházási elixír. E- ezzel együtt üdvözlendőnek tartom a bővítésre irányuló javaslatot, és az észrevételeim a következők. Osztom a számvevőszék aggájait a tekintetben, hogy talán egy kicsit korai ez a meghosszabbítás. A napi rendet megvizsgálva ma reggel, július 5-e, 2018. július 5-e volt az eredeti dátum, és most ugye március 20-a, 2010. március 20-át írjuk és majdnem egy éve, vagy több mint fél éve határoztuk el ezt a felülvizsgálatot. Tehát azt gondolom, hogy a bizottság egy kicsit bővebb tájékoztatást kellett volna, hogy adjon az FC eddigi alakulásáról, de hát ez a kialakult helyzet. Aztán a kiegészítő jellegről rendelkezésünkre áll az Ernst Young jelentése. Azt hangsúlyozzák, hogy a kiegészítő jelleg nem feltétlenül valósul meg, illetve hogy a magánforrásokat kiszorítja, a magánberuházókat kiszorítja az FC. Harmadsorban a földrajzi megvalósítás lefedettség szempontjából szeretném felvetni, hogyha a lakosság, illetve a GDP arányában nézzük, akkor a beruházások sokkal kevésbé koncentráltak, mint hogyha ezt a szempontot nem veszük figyelembe. Fernandes társelőadó urat e, ismételve a régiókra konkretizálva kellene megvizsgálni a kiegészítő jelleget, ott találhatunk valamit. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. A Költségvetési Bizottság LCR-es tagja, Kömel úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előttem szólóhoz szeretnék kapcsolódni, és nyomatékkal hangsúlyozom, emelem ki, hogy egy kicsikét eh, túl bátornak tartom, hogy már most meghatározzuk, hogy az FC egyi nagy siker volna. Ez túl messze megy nekem ez a kijelentés. Nem akarom azt állítani, nem volna siker, de már most levonni a tanulságokat kicsit túl korán van, hiszen a rendelkezésre álló adatok csupán azt bizonyítják, hogy képesek voltunk pénzt kiadni, de hát ez még nem egy szenzácionális, egy szenzációs öm, siker, ezt mindenki képes pénzt kiadni. Az addicionalitás, a hozzáadott öm, érték kérdése, illetve az a kérdés, hogy nem az, e- az vel nem más pénzforrásokat szorítottunk-e Margóra, illetve a beruházások fenntartható volt a továbbra is kérdése számomra. Persze, pénzzel beruházásokat ösztönözhetünk, de aztán, hogy a beruházás egy tovább hozzáadott értékkel bíre a lakosság számára, ez még nem tisztázott. Éppen ezért korainak tartom azt, hogy az EFSZ-t már most meghosszabbítsuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel pedig a liberálisok Ramon Tremosi Balcsez kap szót a liberálisok nevében, aki viszont nincs itt. Viszont Nils Torvaldsot látom. Thank you, Chair. Mhm. Uh, und vielen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Udo, illetve hozzá Manuel, gratulálok a remek tervezethez az EFSZI további megkurtításait helytelenítem, és az EU szempontjából azt hangsúlyoznám, hogy az FC2-ből maradjon ki az EFF és az íjött 50 milliós megtakarítását is helytelennek tartom, bár egyébként elég csacska bizottsági projektnek gondolom, tehát nekem eh, nem lenne probléma, de eh, az önök felé eh, javaslom, hogy felvetem, hogy ezt vegyék figyelembe, avagy sem. A COP21 és az éghajlatváltozás kezelése világosabban megfogalmazódik az FC 2.0 javaslatában, és egyes javasolt módosító indítványok törölnék ezt a, az utalást az addicionalitás megfogalmazásából kétlem, hogy ez lenne a helyes irány. Inkább az általános célok között kellene, hogy szerepeljen, a, amiket az EU garancia kell, hogy elősegítsen. Aztán a 4-es és 14-es módosítóban a régiók szerepeltetése, az egyik javaslat. Ez egy, az első körös válaszokban ez már válaszra is talált. Az Európai Parlament mikromanagementtel igyekszik az ajtó résébe betenni a lábát a döntéshozatalban. Ez inkább egyfajta taktikai kényszerítő intézkedés, mint megfontolt parlamenti eljárás. A Horizont 2020 ügyében az FC és az utódja szempontjából felvetem a Brexit kihívását. Az EU költségvetését, ugyanis a Brexit és a szatellit törekvések is veszélyeztetik, és azt gondolom, hogy ez nem egy jó szakpolitikai irány a jövőre készülve. Tehát nézzük meg, hogy milyen irányból szorít bennünket a cipő, és az FC2-ben vegyük már figyelembe ezeket a szempontokat. Hogyha a következő több éves pénzügyi keretben meg akarjuk hosszabbítani. Köszönöm. then we come to the good. GUE. Fabio De Mázi szólal fel a GUE nevében, az ECO nevében, őt nem látom, de ön helyettesíti Fábiót? Igen, rendben van, persze. Azért nem volna rossz, hogy a frakció korábban tudna ezt jelen, jelezni. Hát én mind a költségvetése, mind az Econban ban árnyékjelentéste vagyok. Fabio Damazival együtt vagyok ennek a jelentésnek az árnyékjelentéstevője. Összefoglalom tehát az álláspontunkat. Alapvető fenntartásaink vannak az FC mögött rejlő teljes filozófiával kapcsolatban, voltak éppen egy teljesen új narratívát akartak itt kialakítani, mondván, hogy a piac csődöt mond, és ezért állami beavatkozásra van szükség, és ez az állami segítség, vagy az EU segítség ismételten csak a magánágazatot támogatja. A közpénz maradjon közpénz, ne a magán eh, beruházók eh, zsebébe vándoroljon. A magánberuházók azt tesznek, amit akarnak a saját pénzükkel. Ám azonban itt most a közpénzeket szisztematikusan a magán ágazat fele csoportosítják át az, az FC-ben. Úgy gondoljuk, hogy ez nem teszi átláthatóbbá, világosabbá a helyzetet, és egyéb ez a szabad piac, szabad piac elméletébe se üt, elméletébe is ütközik, hiszen a szabad piaci filozófia szerint hagyni kell a piaci szereplőket, hogy vállalkozzanak. nem. Itt most ismét annak vagyunk tanúi, hogy az állam kisegíti a PPP-kkel a nehézségbe jutott koncerneket, a nehézségbe jutott gazdasági szereplőket, már pedig erre nem volna szükség, ehhez nem volna szükség állami szerepvállalásra, még ha az állam ebben az esetben Európai Unió szintű is. Persze nem csak nekünk a GUE NGL-ben vannak ilyen kételjeink, a számvevőszéknek is kételje vannak, hogy mitől Portugáliában is egy csomó kételj merült fel, ráadásul a különböző statisztikák számadatai egymásnak ellent mondani látszanak. Egész egyszerűen nem látjuk az előnyét az egész programnak. Mondjuk a Lisszaboni önkormányzat egy 50 milliós hitelt nyújtott a program keretén belül, de erre meg nem hivatkozhatunk, hogy ez az FC keretén belül történt, nem. A számbevőszék magam is kihangsúlyozzam, hogy a parlament által meghatározott jogszabály végrehajtását független elemzésnek kell alávetni. Erre teszünk tehát javaslatot, hogy tegyük átláthatóbbá a rendszert, tegyük kiszámíthatóbbá, és legyen igazságosabb az a földrajzi elosztás. És itt is statisztikai, az statisztikai adatok egymásba ütköznek, és azt látjuk, hogy a történet megismétli magát. Volt már egy ilyen növekedési csomag a múltban, amely ugyanilyen visszáságokat mutatott. Még egyszer mondom, tehát komoly fenntartásaink vannak az FC-vel kapcsolatban. Persze a dolgok úgy állnak, ahogy állnak, de hát lehet, hogy most még a képviselőtársak meggyőznek bennünket adatokra hivatkozva. De és reméljük, hogy a szép ígéretek mindenfajta kételjünk és bírálatunk ellenére megvalósulnak, hiszen a célokkal, a magas célokkal egyetértünk. Köszönöm szépen! Bas Eichhut a zöldek részéről, tessék. Köszönöm szépen, megpróbálom két percben összefoglalni. Először is köszönte szeretnék mondani a jelentéstevőknek a javaslataikért, és ez jelentősen jobb, mint a bizottságnak az eredeti javaslata, és amikor az EIB-nek, a Európai Beruházási Banknak a ö, ö, dolgait ö, vitattuk, a, a az irányító testület és bizonyos politikák is megváltoztattak, és szerintem szerintem ezek nagyon jó javaslatok. Úgy gondolom, hogy a fő kritika, amelyel továbbra is rendelkezünk, ez az addicionalitási kritériummal kapcsolatos. Ha megnézzük az FC-t, amire nagyon oda kellene figyelni, hogy minden egyes beruházásnak teljes mértékben összhangban kellene lennie a stratégiai célkitűzésekkel, másodszorban pedig abszolút biztosnak kell lenni abban, hogy az FC nélkül ez nem lenne megvalósítható. Ez az addicionalitás. A jelenlegi javaslata a bizottságnak megpróbálja ezt javítani, de nem feltétlenül javít rajta, és a jelentéstevők is igyekeztek ezen dolgozni, de nem vagyok biztos abban, hogy ezek a különböző változtatások valójában a javaslatot olyanná teszik, hogy az addicionalitás nem marad egy üres híj. Tehát itt nagyon például a strukturális alapokhoz való utalás, tehát nem igazán figyelünk oda, hogy minden, mindennel megfeleljen, illetve ténylegesen szelekciós kritérium legyen. Tehát amit mi javasolnánk az az, az hogy abszolút biztosnak kell lenni abban, hogy az addicionalitás kritérium az valóban addicionális, és az FC az hozzájárul a célkitűzésekhez, és abban is biztosnak kell lenni, hogy az a pénz, amit ehhez adunk, az nem lenne megvalósítható, hogy az FC nélkül és ez két perc volt. Kitűnő, mondja az elnök. Ön mindenki számára ö, példa ö, kollégánk. Köszönöm szépen, megpróbálom én is. Köszönöm szépen. Strasbourgban alkalmam volt elmondani, hogy számomra az FC általában véve egy jó ötletnek tűnik, de lényegesen javítani kellene az alkalmazását. Itt van előttünk egy kiterjesztési javaslat, ami éppen lehetővé tenni, hogy javítsunk rajta, hogy Bász kollega is elmondta, ez pedig az addicionalitás. Az addicionalitás valójában a hozzáadott értéke ennek a beruházási tervnek. Ezt meg kell védeni, és el kell kerülni az olyan jelenségeket, amik e, ezzel ellenébe hatnak. Azokat a projekteket kellene támogatni, amelyek kompenzálják a piaci problémákat, a beruházási hiányosságokat. Tudjuk, hogy nem a likviditás hiánya a probléma az európai beruházásoknál, hanem inkább az, hogy a, beruház, a befektetők nem akarnak kockázatot vállalni. Tehát nagyobb mértékben figyelembe kell venni a kockázati elemet és az addicionalitást. A második dolog, és ez soros, szorosan összefügg, nagyobb átláthatóság, több információ, több kötelezettség, különösen a pénzügyi entitásoknak, a közvetítőknek, és nagyobb átláthatóságra is szükség van. Jobban hozzá kell, hogy férjünk a különböző beruházási bizottságoknak a jelentéseihez, és így. És így az Európai Parlament is jobban nyomon tudja követni a meghozott döntéseket. Harmadik pont. A finanszírozott projektek eh, mostantól az FC2-vel olyan projektek kell legyenek, amelyek a szociális területen energiahatékonyságot szolgáltatnak, kisebb projektek, és ezzel el is jutottam az utolsó pontomhoz, meg kell könnyíteni a beruházási platformok létrehozását. Nagyon sok olyan kis beruházás van, amivel csak így lehet elérni azt, hogy finanszírozáshoz jussanak. Köszönöm, elnök, az EFD részéről Márko Valjóni van a listámon, de nem látom őt, senki sincs részükről. És az ENF részéről Márko Zanni úgy tűnik, hogy itt váltak, hogy ők sincsenek itt. Barbara Kappel, ő sincs. Akkor gyakorlatilag a hivatalos listának a végére értünk, és az összes árnyékjelentés tevő szót kaphat, és tudjuk tartani az időt is, és már is visszaadom a szót a ö, spontán felszólalásokra a költségvetési elnöknek. Köszönöm szépen, akkor most a spontán hozzászólások jönnek. Beresz asszony. Köszönöm szépen. Jobb, mint legutóbb volt, mert legutóbb nem volt spontán és annyi eh, árnyék jelentéstevő volt. Tehát nagyon fontos, hogy mindenki hozzászólhasson. Először is köszönöm a jelentés készítőinek, mert szerintem két vagy három olyan pont van, amit a helyére tettek, és ezek nagyon fontosak voltak többek között, hogy azt tudjuk, hogy az FC hogyan is eh, illeszkedik a közvetítőköz, akik lehetnek eh, beruházók az adott területen, illetve hogy hogyan tudjuk ezt felfuttatni, ha hatékonyak akarunk lenni, illetve a platformokat hogyan lehet felfuttatni. Nagyon sok olyan téma van, amire szeretnék kitérni, de hát miután az idő véges, három ponttal szeretnék különösen foglalkozni. Az első, ami a tagállamokban történik, a strukturális alapoknál a kapcsolódások, és a tagállamok nem járultak hozzá az EFSI-hoz, miközben mi küzdöttünk azért, hogy lehetővé tegyük, hogy ebbe fektessenek, és a rugalmasságot használják ki, amit a bizottság belevét. Nem tudom, hogy lehetne ezt javítani annak érdekében, hogy az FC hatékonyabb lehessen a már kettes módosítóval kapcsolatban, ahol a jelentéstevők a jogalkotási kezdeményezést említik a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatával kapcsolatban. Itt jó lenne, hogyha pontosítanának, hogy mi, mi van ezzel. De most a leglényegesebbre térek rá. És itt látom, hogy Torvál úr és Kut úr is ugyanilyen értelemben szóltak hozzá, hogyha az ENSZ célja irányába megyünk a fejlesztési agendával, és feladjuk a 40%-os célkitűzéseket a COP21-el kapcsolatban, akkor nem fogunk-e mindent elveszíteni, és nem fogjuk-e egyszerűen tönkretenni a dolgokat. Tehát a gondolatom az az, hogy lehet, hogy jobban lehetne a szociális beruházásokat finanszírozni, és nagyon sok minden vitatható, mert nem tudjuk, hogy ténylegesen a COP21-nek a céljait szolgálja-e. Az FC-ben én azért küzdöttem, az Ipari Szakbizottsággal, a Környezetvédelmi Szakbizottsággal együtt, hogy megfelelő célzottság legyen ezekre a célokra, hogy a pénzek egy része ezekre a célokra kerüljön felhasználásra. Annak örülök, hogy a bizottság ezt visszahozta, és állok készen a vitára, csak jó lenne, hogyha nem veszítenénk el a legfőbb célt. Elnök felhívta, hogy vége az időnek. Zsil asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna elmondani, hogy nagyon üdvözlöm azokat a hangsúlyokat, amelyeket a jelentéstevők fogalmaztak meg a regionális bizottság javaslatával, mert úgy gondolom, hogy hiányzott sok tekintetben ez a felvetés. És ahogy Perez Bervas is említette, ez az utalás például a klímaváltozás, illetve a COP21-re. Ez szerintem igenis nagyon fontos, hogy ez világos legyen. Az én fő kritikám az volt, ami a jelentéstevő 21. Eh, módosítójában kezelt, az úgy tűnik, hogy az eredeti javaslat fel eh, úgy gondolja, hogy a vezet, az igazgató vannak olyan javaslatok, amelyek a bizottságtól indulnak ki, és hangsúlyozzák ezt, de szerintem az fc programokban szerintem sokkal jobb irányítási struktúrára van szükségünk, amit ki kell alakítani. Arra is szükség van, hogy biztosítsuk, hogy az FC minden hátrányos térséget fog támogatni az egész Európai Unióban, és jobban fókuszáljunk a lakhatás és egyéb területekre, szociális struktúrákkal, és ne csak az legyen, hogy a hagyományos beruházási blokkokra hagyjuk ezt. Tudom, hogy a jelentéstevők próbálták ezt kezelni, de ezen a területen úgy gondolom, hogy ez üdvözlendő, de szeretném kérni a bizottságot, hogy amikor javaslatokat tesznek, akkor nemektől függetlenül tegyék ezt. Elnök, köszönöm szépen. Márides úr következik. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer világosra szeretném tenni a mondandómat. Teljesen mindegy, hogy milyen kritikát gyakorlunk. E, e, a kritika még nem jelenti azt, hogy az FC tényét bíráljuk. Ezért ennek szellemében egy sor javaslatot készítettünk elő, amelyek az egész projektet javítják. Például a harmadik államokkal való együttműködés. Ez egy olyan kérdés, amelyet közelebbről meg kell vizsgálnunk. Másodszorban a friss vagy az új pénz becsatornázása. Ez egy olyan cél, amelynek fontosságát nem lehet alulbecsülni, meg kell akadályozni, hogy meglévő alapokból, mondjuk a regionális fejlesztési alapból pumpáljunk át pénzt az FC-be. Ezen változtatni kell. Aztán volt még egy olyan cél, hogy az FC-vel operatív előnyöket akarunk elérni, jelesül, hogy bizonyos államokat vagy régiókat támogatunk, akik a gazdasági válságtól fejlődnek. Ám hogyha megnézem az FC pénzeinek földrajzi eloszlását, láthatóvá válik, hogy az eredetileg magunk elé kitűzött célokat nem értük el. Egy egész konkrét példát is hagy nevezek meg végezetül. Én magam is úgy gondolom, hogy az FC kockázati profilja illetve az ország profil két olyan indikátor, amelyek nagyon eltérhetnek egymástól, holott ezek alapján döntenek a projekt befogadásáról. Éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk, különösen a kis tagállamok számára, mint hazám, Ciprus is, hogy megtaláljuk annak a megoldását, hogy hogyan lehet mondjuk az EFSZ-t más hitelekkel blendolni, vagy összekapcsolni, és így azon kis tagállamok, amelyeknek magas a kockázati profilja, nem peregnek ki a kedvezményezetek köréből, hanem maguk is részesedhetnek az FC eszközeiből. Még egyszer mondom, meg kell akadályozni, hogy azon országokban, amelyekben a kockázati profil nagy, ugyanazokat a projekteket engedélyezzék. Krisztofor úr, öné szó. Köszönöm szépen. Még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy az Juncker terv, vagy az EFSI terv, bárhogy is nevezzük, a legnagyobb stratégiai beruházási terv az Európai Unió történetében. Ebben nem, nem lehet vita közöttünk, ez egy tény. Soha nem volt ilyen léptékű beruházási terv, ezen közben balról, jobbról állandóan bírálják az Európai Uniót, mondván, hogy nem ruház be. Hát az FC ezen a helyzeten akar, ezt a helyzetet akarja orvosolni. Azonban annak érdekében, hogy ez a beruházási terv sikeres legyen, nekünk az Európai Parlament részéről megfelelő ellenőrzést kell gyakorolni. Két előadók kitűnő munkát végeztek, ha ők nem végezték volna ezt a kitűnő munkát, az EFSI sem működne olyan jól, mint ahogy működik az EFSI. Eredetileg voltak éppen egy stratégiai terv volt, de ezt tovább fejlesztettük a jogszabályalkotás során, és ez nagyon fontos, hogy az Európai Parlament hallotta szavát és részt vett a szabály kialakításában. Hát csoda volna, hogyha egy ilyen léptékű terve bevezetése problémák nélkül történne meg. Ugyanakkor megállapítható, hogy a kisebb, gazdaságilag nehezebb helyzetben lévő tagállamok nem tudják a pénzeszközöket lehívni, vagy azért, mert az önrész nagyon magas, vagy mert a kockázati profiljuk túl magas, vagy valami másoknál fogva. Ciprus egy gazdasági válságot élt át, és szívesen részesednénk nagyobb részben az FC pénzeszközeiből, annak érdekében, hogy a versenyképességünket javítsuk, új munkahelyeket teremtsünk, de az FC-ből Ciprus ez idáig egyetlen projektet sem tudott megkapni. Hát ez egy olyan probléma, amely orvosolandó. Nem engedhetjük meg, hogy egy kétsebességes FC terv működjék, Biztosítani kell, hogy a kisebb, nehezebb helyzetű tagállamok is hozzájussanak az FC fejlesztési forrásaihoz. Ennek fényében kell kialakítanunk a szabályokat, és olyan ösztönzőket kell bevezetni, még egyszer mondom, hogy a gazdaságilag nehezebb helyzetben lévő tagállamok is haszonélvezői válhassanak a stratégiai alapnak, hiszen ez minnyájunk célját szolgálja. Köszönöm. Maletics asszony. Köszönöm, elnök úr, mondja Maletics asszony. Hangsúlyozni szeretném, hogy eleinte, amikor az EFSZ-t bevezettük, három pilléről beszéltünk. Az első pillér, a Project Pipeline és a Ready to Go projektek voltak. Tehát a készenlét folyamatában lévő, vagy már elindulásra kész projektek voltak. Ez volt az egyik kedvezményezeti kör, ezek a projektek. Tisztáznunk kell, hogy hogyan lehet ezeket a projekteket jobban megcélozni, és azt a problémát is orvosolni, hogy egyes tagállamokban azt halljuk, hogy a bankok nem akarják társfinanszírozni az FC projekteket, Végső soron pedig nem szabad megfeledkezni az alapvető célról, hogy hogyan lehet a kis és középvállalatokat támogatni, és hogyan lehet becsatolni a bankokat, a magángazdaságot is, hogyan lehet tehát a KKV-k és a tőkét biztosító között kapcsolatot teremteni az fc vel Köszönöm szépen, a spontán felszólalások végére értünk, nincs más, aki hozzá akarna szólni. Ha tegyek fel egy kérdést. Az előadó úr úgy gondolja, hogy a kisvállalkozások és középvállalkozások érdeklődnének az unión kívüli beruházási lehetőségek iránt. Tehát például egy KKV megépít egy beruházást, a konkrét finanszírozási eszközökkel, az a kérdés, hogy indulnának e például közbeszerzésen az unión kívül. Előadó úr, megadom önnek a szót, válaszoljon a felvetésekre, illetve tegye meg az észrevételeit. Ki szeretne elsőként felszólalni? Mulman vagy Fernandes eh, képviselő? Fernandes úr, tessék. Köszönöm szépen, ahogy ön is látja, teljes együttműködésben, és átláthatóan döntünk egymás között. Ez teljesen világos. Ami az utóbbi kérdést illeti, valóban azt mondanám, hogy igen, ez egy kiegészítő jelleg, és itt élen jár a saját hazám, mert a nemzetközi esítés terén igyekszünk versenyképesebbé tenni a KKV-kat. És az fc nek ez is a lényegéhez tartozik, hogy egyrészt robosztusabb unión belüli beruházások tudjanak megvalósulni. És a kettes módosítás az miért indokolt? Fontos, hogy folytatódjék a következő több éves pénzügyi keretben az FC 2.0, és a garancia alap a költségvetésre épülnek az uniós költségvetésre. Tehát nem, nem véletlen, hogy éppen 2020-ig terjed az FC, és a több éves keretben 25-ig, 27-ig terjeszkedhetünk, de 2020 utáni időszakra az Európai Bizottság jogalkotási javaslatot terjeszthet majd elő a tekintetben, hogy folytatódjék az FC. Fontos a következő, sok időigényesen előkészítendő projekt van, és kiszámíthatóságot kell biztosítani a beruházóknak, illetve folyamatosságot kell teremteni abban az értelemben, hogy az erősebb beruházások többek között, a több tagállam közötti együttműködési platformok tudjanak működni, tehát például a határon átnyúló beruházások területe ilyen, nincs még erre megfelelő platform a határon átnyúló jelleggel, például Franciaországgal való együttműködésben, vagy mondjuk az uniós energetika, energiaellátás terén. Fontos, hogy meglegyenek a platformok ehhez a célkitűzéshez. És a harmadik országok szempontjából a függőség megszüntetése lenne a fontos cél, például az orosz függőségnek való végetvetés. Nos, Ennyiben szerettem volna kifejteni az észrevételemet. És ezek az alapok, illetve pénzek proaktív megközelítést igényelnek, és ne keverjük a kohéziós alapokkal. Igazából azt segítik elő, hogy a beruházások elkészüljenek, és a szinergiák hatékonyabban érvényesüljenek a struktúrás alapokkal. És a beruházási alappal, amit sokszor Juncker tervnek szoktunk nevezni. Például vannak olyan beruházások, amelyeknél, hogyha a struktúrális alapok nem használhatók fel, vagy csak részben, akkor a kiegészítő források beléphetnek, és ez szükséges is. Egyetértünk egy következő dologban is. Átláthatóságra, illetve láthatóságra van szükség. Nagyon sok KKV vesz ebben már részt, de sokszor nincs ezzel tisztában, hogy az európai költségvetés garantálja a beruházásnak a megvalósulását. Az is világos, hogy a tanácsadó hálózat továbbfejlesztésre szorul, mert így lehet bevonni a különböző térségeket, ahol nehézséget jelent a beruházások kivitelezése, vagy már az azt megelőző szakasz is. Ezért van szükség olyan platformokra, amelyek lehetővé teszik a céloknak az elérését. A módosítókra várva, a kolléga, aki most nincs itt, felvetette a COP21-essel való összefüggést, valóban ez, ez szerepel a jelentéstervezetben. Számunkra világos, hogy az Unió összes szakpolitikáját, az eddigi megállapodásokat mind figyelembe kell venni, a Párizsi Egyezményt is. És lehetőség szerint a beruházások segítsék elő a célok megvalósulását. Hangsúlyoznám továbbá a következőt, a kiegészítő jelleg az lényeges, de nem feltétlenül minden helyszínen egyformán érvényesül, mert eltérőek a kockázatok. Tagállamonként, sőt, még a régiók között is eltérhetnek. Például a szociális beruházásoknál. Ez is fontos a szociális beruházások feltétlenül kockázatosak, mondhatnánk, milyen beruházásokat lehet ott egyáltalán kivitelezni. Vettem fel a kérdést. Tehát az FC lehetővé teszi, hogy ezen a téren a szociális beruházások készülnek el, meg nem is feltétlenül a strukturális alapok felhasználásával, mert a szociális partnerségek hát nem feltétlenül jelentik ezt. Mondjuk a partnerség Portugáliával az a infrastruktúrát, autópákat is jelenthet, amiket nem lehetne a struktúrális alapokból elkészíteni. Tehát nem kötelező infrastruktúrába fektetni a pénzeket, ugyanezt az eszközt úgy is felhasználhatjuk, hogy magas kockázatú, kohéziós tagállamban megvalósuló beruházásokat finanszírozzunk. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk ki, hogy nincs szükség kvótákra. Ez hiba lenne a kohéziós országok szempontjából, mert ezzel agyon csapnánk a kohéziós politikának a célját, és ez nem lehet célunk. és ebben is segíthet a bizottság. az alapok felhasználása terén, illetve struktúrális alapok felhasználásában. Tovább kell fejleszteni ezt a területet, szinergiákat kell hasznosítani. Aztán még egy dolgot mondani. Nagy a csúszás a kohéziós politika végrehajtásában, és a támogatott eh, tagállamok esetében eh, megnézzük a támogatási lehetőségeket, aztán pedig a folyosítható összegeket. Tehát erre is figyelemmel kell lenni. Most Bulman úrnak mindjárt átadva a szót, szeretném megköszönni azt a segítséget, támogatást, amit önöktől kaptam, és a parlament így kellene, hogy folytassa a munkát. És képviselőként azt gondolom, hogy a parlament figyelme arra kéne, hogy irányuljon, hogy az iránymutatásokba ez is kerüljön be. Elnök Bulman úr, köszönöm szépen a kollégáknak, akik Köszönöm szépen ezt a vitát, ami nagyon magas szintű volt, nagyon részletes is, el kell ismernem, és teljes mértékben helyén való volt az, hogy vannak, akik már második alkalommal végzik el ezt a gyakorlatot, köszönöm önöknek, és azoknak is, akik újonnan érkeztek a csapatba, és elkötelezettségükről adtak nyilatkozatot. Mindenképpen nagyon pozitív véleményem szerint társ jelentéstevőként, hogy többnyire nagyjából egyetértünk abban, hogy minek is kellene történnie az FC2-vel, és hogy mit szeretnénk elérni tartalmilag. És a vitánk a megfelelő technológia kiválasztása köré összpontosul. Ez mindenképpen egy nagyon jó eredmény már önmagában, mert ezzel bizonyítani tudjuk azt az egységet, amit már a múltban is megmutattunk az eszköz javítása érdekében. És nem első alkalommal, már ugye korábban is szó volt arról, hogy mi legyen a küszöb, mi legyen a benchmark csak e, nem csak arról van szó, hogy elemzünk, hanem szeretnénk valamit e, megvalósítani, méghozzá egy magas e, szintű projektet eszközzel, amiről aztán azt mondhatjuk, hogy ide nézenek, ez az, amit az Európai Unió tudott csinálni, ezzel és nem csak mennyiséget, hanem minőséget is tudunk szolgáltatni. Ez az a megközelítés, amit fontosnak tartok, ezzel teljesen egyetértek. Ez magába foglalja azt az állandó érvet is, hogy nem szabad veszélybe sodorni mindezt azzal, hogy különböző pillérek besorolunk, illetve kótákat, és egyre több kótát hozunk létre, ez ugyanakkor nem jelent, ez nem ugyanolyan, mint egy holisztikus megközelítés, ahol az egész FC-t, vagy annak jelentős részeit a fenntartható célok irányába mozdítanánk el. Tudom, hogy José Manuel is fog, különösen a pénzügyi finansz dimenzión fog még dolgozni, és várom a támogatását, illetve más kollégáknak is a Költségvetési Bizottságból, akik sokkal jobban tudják, mint az ekonos kollégák, hogy az EFSZ-nek milyen hatásai és következményei lehetnek, különösen figyelembe véve a nagyon eltérő regionális jelleget a különböző tagállamokban az is fontos, hogy okos kombinációit kell megtalálni az FC, FC pénzeknek és az egyéb alapoknak. Nem szabad, hogy új FC technológiák tüntessék el ezt a pénzt, hanem ennek egy független önálló eszköznek kell lenni, és különböző célokat, az FC céljait kell, hogy szolgálhassák ezek a pénzek. Sander már múltkor is említette, és most is, és amit mondott, az rendkívül konstruktív. A társjelentéstevők már megpróbálták komolyan venni az Ernst Young által megállapítottakat, és azt is megvizsgálták, hogy hogyan lehet a crowding out out-ot elkerülni, mert ez nem a szándékunk, és nem is lehet az fc nek a szándéka specifikus megközelítésekre van szükség, amelyek figyelembe veszik az Európai Unió különböző területein mutatkozó regionális sajátosságokat. Azt is helyesen említették, hogy eredetileg egy kedvezőbb vagy lazább ütemezést terveztünk. Emmanuel és jó magam voltunk a jelentés készítői, de van egy nagy célunk, hogy mindenképpen véglegesítsük ezt még az elnökség ideje alatt, és nem szükséges ugyanakkor, hogy hisztérikusan ragaszkodjunk a, az időkorlátokhoz, és ne folytassuk le a megfelelő vitákat, mert van azért időnk, és nem mondhatjuk azt, hogy azért, mert az FC még nem működik, akkor az nem jó. És Nils rámutatott arra, hogy milyen veszélyt jelent az, hogyha nem veszük figyelembe a ö, klímakihívásokat, de a zöld kollégák is és ö, hangsúlyozták, hogy ö, nagyon oda kell figyelnünk a minőségi dimenzióra, az addicionalitás elemeire, ö, a célunk az az volt, hogy a klíma is benne legyen, illetve bővítsük, tehát szociális politikák és egyéb területek is belekerülhessenek, szociális politikai területek. Ugyanúgy, hogy az FC1-ben is volt már, ugyan az FC1 nem vett figyelembe néhány kitűnő projektet, amelyek szociális területről érkeztek. Ezen is javítani kell és ahogy az ECRS kollégák is említették, fontos, hogy megfelelő korrektséggel járjunk el pénzügyi szempontból, illetve pénzügyi technikák tekintetében. Kérem, hogy a zöld frakció kollégái segítsenek abban is, hogy hogyan tudjuk ezt javítani, hogyan tudjuk ezeket figyelembe venni, hogy végül is pozitív kompromisszumokra tudjunk jutni. El tudom mondani, hogy a az, hogy a nőket is figyelembe vegyük, A Marides kollega mutatta, hogy a regionális alapokat is figyelembe kell venni, illetve a különböző kockázati profilokat, amelyek az egyes tagállamokban különbözőek lehetnek. Krisztoforó úr hangsúlyozta, hogy ugyancsak figyelembe kell venni például a ciprusi helyzetet, regionális struktúrában, Mavrides úr is említette, néha ez kétoldalú, José Manuel azt hangsúlyozta, hogy fontos, hogy legyenek csomópontok, és ezzel csak egyet tudok érteni, megfelelő, hatékony, jó csomópontok, azok megerősítik a kapacitás kiépítést. Kapacitás kiépítés nélkül nem lesznek jó projektek, és nem leszünk sikeresek sem. Hasonló problémát említett Maletics kollega is, minden költségvetési kérdéssel is gondosan kell foglalkoznunk. Kérem, említ, szóljanak, hogy hol milyen konkrét módosítóval tudnak nekünk segíteni. És igenis a KKV-k is eszközölhetnek befektetéseket, vagy beruházásokat, projektjeikkel külföldre is eljuthatnak, exportálhatnak is projekteket, és ahogy ott már említette, én sokkal több nemzeti határokon átnyúló projektet szeretnék látni, mert a nemzetközi profil is legalább olyan fontos, mint az egész transeurópai minőségi projekt. Fontos, hogy javítsunk mindazon, amire már eddig is javaslatot tettünk. Minden egyes jó ötletet szívesen fogadunk és felkarulunk, ahogy legutóbb is tettük ezt és a parlamenti egységünket fenntartjuk ezzel az ügyel kapcsolatban, csak úgy, mint legutóbb is tette ezt az Európai Parlament elnök. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőknek, az árnyék jelentéstevőknek, és mindazoknak, akik hozzászóltak a mostani vitához. Egy észrevételt szeretnék tenni, ez egy személyes észrevétel a szociális projektekkel kapcsolatban. Látjuk, hogy mi a cél, de tulajdonképpen mi lehet egy szociális célú projekt, amit az EFSI-ből lehetne finanszírozni. És valószínűleg itt bonyolódik a dolog, hogy egy ilyen projektnél hogyan várhatjuk el, hogy a felvett hitelek megfelelően visszafizetésre kerülnek majd. Hát nem tudom. A gazdasági dinamizálás és egyebeknek is van szociális hatásuk. Ez világos. Szeretnék arról megbizsodni a január 9-i és február 13-i jegyzőkönyvek, amiket megkaptak, azokra kapcsolatban nincs észrevétel, illetve hogy ezek jóváhagyhatóak. Senkinek nincs észrevétele, akkor ez jóváhagyható. És ahhoz, hogy a máltai elnökség ennek a jogalkotási ügynek a konklúzióit is me, e, meg tudja még valósítani. Ehhez határidők vannak. Az FC 2-es módosítóit legkésőbb e, március 23-án 23-án 16 óráig kell leadni. Ezeket április 3-án fogjuk megvitatni a jelentés tervezetet is, és a megvalósítási tervet is ekkor fogjuk megvitatni, és bizottsági együttes szavazás lesz április 24-én, ez költségvetés és ekon szavazás. Az FC2-es tervezete így és a megvalósítási terv. Van ez további észrevétel vagy kérdés? Nincsen, akkor kedves kollégák, köszönöm a részvételüket, és berekeztem az ülést.